Okay, everyone, hello. Akkor üdvözlök mindenkit. Kezdjük el a szavazást. Mindenkit megkérek, hogy foglalja el a helyét, hogyha nem akarnak állva szavazni, de ha akarnak, maradhatnak állva. De vegyék elő a kártyájukat. Az első szavazások, azok egy egyszerű szavazások, elektronikusan szavazunk, éppen ezért mindenki készítse elő szavazókártyáját. Rendben. Az első szavazás témája az új nehéz gépjárművek széndiokszid kibocsátásának és üzemanyagfogyasztásának nyomon követése és bejelentése. Elektronokon szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A második téma egy kifogás. Az eljárási szabályzat 106-os szika alapján a genetikailag módosított H7 egyes cukorrépa. A kifogásról szavazunk, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ismét egy kifogás. A 106-os cikk alapján az egyes termékekben megtalálható, megengedett szermaradék határértékek. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elutasított. Akkor most a szóbeli választ igénylő kérdésekről szavazunk, és ez pedig a körforgásos gazdaságról szóló csomag, vegyi anyagokkal, termékkel, hulladékkal kapcsolatos kapcsolatosi pontok. Megnyitom a szavazást. And it is closed. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Szóbeli választ igénylő kérdés a következő is. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy másik szóbeli kérdésről szavazunk. Az EU belső piacának és fogyasztói jogainak védelme a kertelésből tartott állatok illegális kereskedelmének negatív következménye szemben. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Ugyanez a téma, bizottsághoz intézett szóbeli kérdés, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő egy eh, önálló kezdeményezés, a környezetbarát tervezésről szóló irányelv, mellette ellene tartózkodást elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellett ellene, tartózkodás elutasítva. Hármas mellette, ellene, elfogadtuk. 64-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 67-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 72-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 91-es módosító mellett, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 91-est, megnyitom a szavazást. Herbrandi úr ellene szavaz? Zárom a szavazást. Herbrandi úrral együtt is elfogadtuk. ös módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk százas módosító mellett ellene tartózkodás elutasítva. 103-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104-es mellett ellene ellenőrizzük a 104-est. Megnyitom a szavazást. 104-es. Herbrandi úr, hogy szavaz? Ha zárom szavazást. Herbrandi úr szavazátával együtt elfogadtuk. Nagyszerű, Margaret. Itre hatos. E, e, okafogyott elnézést. Kilences kompromisszum mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 119-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 121-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 122-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 123-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 125-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 126-os mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 127-es mellett, ellene, ellenőrizzük a 127-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. Akkor jó. 129-es mellett ellene el, ellenőrzöm, ellenőrzöm, megnyitom. Elfogadtuk. Gratulálok, Jadvig asszony. 130-as mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 131-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 132-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 133-as és 134-es mellett. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 135-ös mellett. Ellene tartózkodás elutasítva. 136 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 137-es. 136-ost ellenőrizzük, megnyitom. A zöldek nagyon trükköznek ma. Zárom. Elfogadtuk. Elnézést. 137-es és a 140-es mellett, ellene, ellenőrizzük. Zárom. Elfogadtuk. 138-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 139-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. Itre 8 mellett, ellene, ellenőrizzük az itre 8-at. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. ITRE 10-es mellett, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az ITRE 10-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. ITRE 11-es mellett. Ellene. Ellenőrizzük az ITRE 11-est. Zárom elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 159-es mellett, ellene, ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elutasítva. 13-os kompromisszum mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellett, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 194-es mellett, ellene, tartózkodás ellenőrizzük. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 195-ös mellett, ellene. Ja, nem aktuális. Ja, igen, elfogadtuk. 196-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 198-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 199 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. ITRE 19 mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk egyes mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett, ellene, ellene tartózkodás hármas mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellett, ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást, elutasítva. Herbrandi úrnak megjött a szavazókártyája. Ötös mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes, tizenkettes, 12-es, 13-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellett, ellene, tartózkodás. A 9-es nézzük még egyszer. Ellenőrizzük még egyszer. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellett ellene tartózkodás elutasítva. 17-es mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük. Zárom. Elfogadtuk. 18-os mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 19 mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 28-as mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük a 28-ast. Zárom a szavazást. Elfogadjuk. 30-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 31-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 32 mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 33-as mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 34-es mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 35-ös mellett, ellene, tartózkodás elutasítva. 36-os mellett, ellene, ellenőrizzük a 36-ost. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 37-es mellett. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 39-es és 40-es mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 39-es 40-est. Megnyitom a szavazást. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es mellett ellene, tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 43-as mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Itre A mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Itre D mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Itre E mellett, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Itre F mellett ellene tartozás elfogadtuk. És ennyi. Most pedig a zárószavazás. Megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Now we vote on cohesion policy and the circular... A kohéziós politika és a körforgásos gazdaság a következő témánk. Saját kezdeményezésű jelentés egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Kilences mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 17 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 21 mellette, ellene, ta, ellenőrizzük a 21-est, megnyitom a szavazást, Lezárom. Elfogadva. 22 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 25 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 26 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 27 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Ellenőrizzük a 27-est, mert nem volt egyértelmű, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 28 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva.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 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 46 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Vagy elfogadtuk, vagy nem, nem egyértelmű. Még egyszer, 47 mellette. Igen, elfogadtuk. Rendben, 48 mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 48-ast. Lezártam a szavazást, elfogadva. 49 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodók elutasítva. A zárószavazás következik, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Saját kezdeményezésé jelentés az EU-Kína kapcsolatok állása ötös mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, hatos mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 31-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, 33 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 36 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 37 mellette ellene tartózkodók, ellenőrizzük a 37-est, a szavazást megnyitom. Lezárva, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 40-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 41 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Egyes mellette ellene. Tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodók elfogadva. A záró szavazás következik, mégpedig elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezártuk. Elfogadva. Köszönöm common provision. This, no? this is the first one? Common provision first. Which one goes first? The, the This one. Okay. Now we are voting on the future of food and az élelmiszer ellátás és mezőgazdaság jövőjéről szavazunk most. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Tizenhármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, tizennégyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. mellette ellene tartózkodók elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 19-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 141-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 142 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük a 142-est, lezárva, elutasítottuk. 144-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 145 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 145-öst, Folyamatosan változnak a számok. Lezártam, elfogadtuk. 146 mellette, ellene, ellenőrizzük a 146-ost. Lezárva, elfogadva. 149 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 151 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 152 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 153 mellette, ellene, ellenőrizzük a 153-ast, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást, elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 162 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 164 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 165 mellette ellene tartózkodók Nem láttam a néppártiakat, hogy mellette vagy ellene szavaztak-e. Ellenőrizzük a 165-öst. Megnyitom a szavazást. Százhatvanötös. Lezártam a szavazást. Elfogadva. 169 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 171 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 172 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 173 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 173-ast. Lezárva, elfogadva. 181 mellette, ellene tartózkodók, ellenőrizzük. Elnézés, nagyon nehéz volt látni az eredményt, elfogadtuk. 183 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 185 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 199 mellette, az áldét nem láttam, 199 mellette, elfogadva, 200-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 202 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 203 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 204 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 205 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 206 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 207 mellette ellene tartózkodók elutasítva fogadva, 208 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 209 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 218 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 236 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 237 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 239 mellette ellene tartózkodók nem láttam az áldét, úgyhogy 239 mellette, akkor ezt elfogadtuk, 240 mellette, ellene, ellenőrizzük a 240-est. and it is closed, and it is adopted. Elfogadtuk. 241 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 251 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 252 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 253 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 257 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 258 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 260 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 261 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 263 mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös, hatos mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas és kilences mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tízes mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Tizenegy mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 12 és 13 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 14 ellenőrizzük a 12-est és 13-as rendben, 12 és 13 megnyitom a szavazást. Lezárva. Elfogadva. Tizennégyes módosító mellette, ellene, legalább kettő, de lehet, hogy négy frakció sem jelezte, hogy mellette vagy ellene, tehát még egyszer 14 mellette, ellene tartózkodók, az ENF tartózkodik, ellenőrizzük a 14-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. 16-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 18 mellette, ellene, tartózkodók, ellenőrizzük a 18-ast. Lezárom a szavazást elfogadva. 19 mellette, ellene, ellenőrizzük a 19-est. Lezártam, elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodók, Most a néppártot nem láttam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 Elfogadtuk, köszönöm szépen, Eichhaut úr. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 41 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell, a 41-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. 43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 45 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 46 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 47 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 3-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 55 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 60 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 64 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66 mellette, ellene, a 66-ost ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 77-es. Mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 81 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 102 mellette ellene tartózkodás. A 102-est ellenőrizni kell, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 113 mellette, ellene. Még egyszer 113 mellette, ellene, elfogadtuk. 114 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 118 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 119 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. És most a záró szavazás következik, elektronikus szavazás lesz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és elfogadtuk. Köszönöm szépen! Nézzük a következő szavazást. Tizenhármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tizennégyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 2 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 3 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 4 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az ötösről volt szó. Mindenki mellette szavazott, ugye? Az ötös módosító mellett. Jó, akkor hat, illetve a hatosról nem kell szavazni, akkor hét mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Nyolc mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Tíz mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Záró szavazás következik, géppel szavazunk, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Ki szavazott ellene? és akkor a szavazás végére értünk. Nem tudom, hogy kinek jó hír, kinek rossz hír, ez a szavazás vége és az ülés vége is egyben. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, és mindenkit várok holnap reggel 9 órakor, amikor is Andrikaitis biztossal fogunk beszélgetni az élelmiszer biztonsági kérdésekről.